punto sobre esto. Thank you, thank you. el punto sobre esto del viernes, esto. Okay. Okay, surely, surely we were on our way to the exchange of views on this second report, the Joint Supervisory Body of Europol. Jó napot kívánok! az Európa Közös Ellenőrző Hatóságának második vizsgálati jelentését kell most megtárgyalnunk, aminek ugye tárgy az EU és az USA között létrejött terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó programra való megállapodás márciusban kap, jelent meg egy nyilatkozat erről, illetve egy hivatalos közlemény erről ellenőrző, ettől az ellenőrző szervtől, Reinhard Bribe úr van itt a, Pribe körünkben, a bizottság belügyi főigazgatóságának belbiztons, belbiztonság igazgatója. Kérem, hogy a jövendőbelő EU-USA felülvizsgálatról számoljon be, illetve utána pedig Isabel Cruz fogjuk meghallgatni. Üdvözöljük itt körünkben, Isabel Cruz az Europol közös ellenőrző hatóságának elnöke. Ő arról fog beszámolni, hogy a második vizsgálati jelentés milyen eredményekre jutott. Rob Wainwright úr, akit ismételten üdvözlünk itt a körünkben, ő az Europol igazgatója. Ebben a témában e, ezen az eredmények ről fog további megjegyzéseket tenni. Tehát kezdjük. Az első előadó Reinhard Pribe úr, a bizottság belügyi főigazgatóságától. Köszönöm, elnök úr! Megköszönöm, hogy meghívtak erre a mai ülésre, hogy beszámoljak arról, hogy mi is a helyzet a TFTP egyezménnyel az Egyesült Államokkal. Nemrégiben töltötte be második életévét ez az egyezmény, és elég komoly tapasztalat gyűlt már föl immáron az egyezmény végrehajtásával kapcsolatban. Szeretnék beszámolni arról, hogy hogyan is állunk a végrehajtással, és a GSP jelentésről, utána pedig a kollégám a GSP jelentésről fognak beszélni. A második közös felülvizsgálati tervekről szeretnék először beszélni. A szokásos eszközökkel tesszük meg majd ezt. Egyébként ez az egyezmény 13. cikkében található. A felülvizsgálat eredménye negyed évenként kerül nyilvánosságra, a bizottság erről beszámol a, a tanácsnak, illetve a e, parlamentnek februárban, talán februárban került sor az legutóbbi ilyen felülvizsgálatra, ez márciusban, ezt tavaly márciusban jelentették meg. Idén, októberben lesz a következő felülvizsgálat. Ez azt jelenti, hogy az öt évnél régebbi adatok elévülése után következik ezbe közvetlenül. Az Európai Parlamentnek még idén szeretnénk bemutatni a felővizsgálat eredményeit, ahogy ezt a korábbiakban is bejelentettük. A felővizsgálati esemény egy eléggé nyílt dolog. A második felővizsgálathoz is eléggé nyíltan állunk hozzá. Az első felővizsgálat leginkább arról szólt, hogy megvan-e már, létezik-e már az összes eszköz, amiről az egyezmény szól. A második felővizsgálat pedig kicsit részletesebb lesz majd. Megnézzük, hogy az ajánlások, tehát az első felülvizsgálat ajánlásai megvalósultak-e. Az Európol ellenőrzési mechanizmusairól is szól ez majd, illetve a különböző vizsgálati mechanizmusokról. Az amerikai oldalnak majd azt ajánljuk, hogy a reciprocitással, a viszonyossággal kapcsolatos kérdéseket vizsgálják meg, illetve az egyezmény az egyezmény alkalmazásával kapcsolatban is, fog, is tegyenek vizsgálatokat. De egyébként pedig nyitottak vagyunk javaslatokra. Nos, már most elmondhatom, hogy hogyan vélekedünk az egyezményről. Úgy véljük, hogy jól működik. A bizottság és a az amerikai pénzügyminisztérium rendszeres kapcsolatban vannak, és egyeztetnek a EU-USA TFTP a kapcsolatban, és miniszteri szinten folynak a tárgyalások. Az amerikai férről Cohen úr a partner. Az egyezmény felülvizsgálata nem csupán egy éves vagy másfél éves esemény, egyszeri esemény, hanem egy folyamatos párbeszédről van szó, nagyon konstruktív hangulat uralja ezt a, ezt a folyamatot. Nézzük a betekintési funkciót, az EU ilyen szempontból meg van elégedve, 2011 májusa óta az, az állandó EU-s felülvizsgáló foglalkozik a kérdéssel, megvan az USA-ban is a felülvizsgálat, nagyon sok biztonsági briefingen vett részt ez a felügyelő, és a bizottságnak beszámolt rendszeresen ezekről. És ugyanezt kell elérni az amerikai oldalon is. Nos, ezt a kérdést részletesebben meg fogjuk majd vizsgálni a második felülvizsgálat alkalmával. Miután nagyon jól működik a eu felülvizsgálati szerv, úgy véljük, hogy ez alkalmat adott, ad arra számukra, hogy az általános védelmi mechanizmusokat megerősítsük. Nagyon komoly, nagyon komoly erőfeszítést kíván ez, ezért ehhez plusz e-, ezért ezt a funkciót egy másik személy is el fogja majd látni, de hát gyakorlati okokból van erre szükség, a szabadságok, a szabadságok, stb. stb. miatt egy ember nem tudja ellátni ezt a feladatot, egy és az összes TFTP megkeresés vagy kutatást egy egész csapat felügyeli majd. Az Egyesült Államok már beleegyezett ebbe, ott is a pénzügyminisztériumnál lesz egy helyettes felővizsgáló, és úgy vélem, hogy ez egy nagyon komoly engedmény volt az Egyesült Államokbeli partnerek részéről, hiszen ez konkrétan nem szerepel az egyezményben. Odafigyelnek az amerikaiak arra, hogy mennyire hatékony a felügyeleti szerv. Idén májusban ennek a személynek, tehát a helyettes felügyeleti, felügyelőnek az állására már kiírtuk a pályázatot, ugye ez egy nagyon érzékeny kérdés, és az a személy, aki elnyeri ezt a posztot, nagyon felkészült kell, hogy legyen, fontos, hogy biztonsági tapasztalatokkal rendelkezzen, illetve hogy megfeleljen ennek az egyezmény különböző védőintézkedés, intézkedésének. Körülbelül szeptemberbe kerül kinevezésre egyébként ez a személy, még a második felülvizsgálat előtt. Elnök úr, az egyezmény negyedik cikke azt a feladatot adja önöknek, hogy megvizsgálják, hogy azt a feladatot adja az Európolnak, hogy meggyőződjön róla, hogy a másik fél is tiszteletben tartja ezt az egyezményt, tehát természetesen az Európolnak megvan a partnere, az Egyesült Államokban ott is van egy hasonló ellenőrző funkció. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönjük szépen a bemutatását. Of, uh, Isabel Cruz on the second report. Isabel Cruz asszony fogja majd a második jelentést bemutatni, parancsoljon. Eh, em primeiro lugar, em nome da instância, queria agradecer o convite para ter a oportunidade de apresentar este segundo relatório. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy előadást tarthatok az ellenőrzésről az Európol által végzett ellenőrzési tevékenységről, a TFTP-ről. Ezt a jelentést 2010. októberében készítettük, sor került egy ellenőrzése, és bizonyos kritikus pontokat ellenőrizni tudtunk azzal kapcsolatban, hogy ezeket a kérdéseket hogyan kezelik, illetve a négyes cikkeit hogyan alkalmazzák. A megállapodás egy cikkeihez kapcsolódó ügyeket vizsgáltunk, és természetesen voltak megszorítások, illetve korlátok. Az ellenőrzés előtt néhány nappal érkezett hozzánk egy kérés az USA-tól, az Európol ö, osztályozására vonatkozóan. Ezt a fájt titkosnak minősítették, a jelentős titkosnak minősítették, de sikerült ezeket a kérdéseket tisztázni. A JSB, az a közös ellenőrző hatóság öt ajánlást fogadott meg. Fogadott el, illetve fogalmazott meg. Ezeket a pontokat eh, módosítani kellett, annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk ezt a missziót. 2011. novemberében is végeztünk egy ellenőrzést, amely az eredeti misszió follow is jelentette. A négyes cikkeiben felsorolt pontokat ellenőriztük, illetve a kilences és tízes cikkeiben felsoroltakat is. Az ellenőrzésben megvizsgáltuk bizonyos kérések eh, felülvizsgálatát, illetve olyan ügyeket, amelyek a megállapodáshoz kapcsolódtak. A négyes cikke alatt a közös ellenőrző hatóság úgy döntött, hogy az öt ajánlás közül kettő teljesült, És ez az adatvédelmi eh, tisztviselő beavatkozása formális terminusokban, és mindez a teljes folyamatban megnyilvánult. Ami a második ajánlást illeti, úgy éreztük, hogy ezt is teljesítették, és három ajánlás maradt még fenn. Ezt a múltban mutatták be, és ez a három fennmaradó ajánlás nem kerül teljes mértékben megvalósításra. A négyes cikke értelmében arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatvédelmi biztos formálisan létrehozott szerepet tölt be, és az ő véleményét figyelembe vettük. Meg kell jegyeznünk, hogy amikor az első kérdésre térünk vissza, akkor bizonyos kérdések felmerültek, és ezek még mindig nyitott kérdések. Véleményünk szerint ez azt jelenti, hogy a dolgok nem fejlődtek tovább. Az adatvédelmi biztos véleménye alapján, amelyet a kérésre készített el, mindezt tükrözte. Áttérek egy további pontra. Meg kell jegyeznünk, hogy az USA hatóságai kérésére mind pozitív választ tudtunk adni. Az Európol megállapította azt, hogy voltak olyan kérések, amelyek jobban megalapozottak voltak, Felmerült az az aggály, hogy túlságosan generikus jellegű az érvelés illetve indoklás. Nincsen földrajzi korlát, mi a teljes világot lefedjük ezzel, illetve az ilyen típusú adattovábbításba bevonjuk. És amikor pedig az üzenetekről van szó, akkor ugyanez igaz. Ezen kívül arra jutottunk, hogy a havonta érkező kérések sorrendben érkeznek, a teljes hónapot lefedik, tehát havonta az egész év során megvalósul mindez, és ez a folyamatosságot biztosítja, ami a továbbított adatokat illeti. Tehát már a folyamat kezdetétől fogva elmondhatjuk azt, hogy minden hónapban érkeztek kérése. 2010. júliusában indult a folyamat. Két kérés érkezett akkor hozzánk, és az elkövetkezendő hónapban az üzenetek a korábbi hónap kéréseire alapultak. Mint említettem, az egész világ érintett. Milyen típusú üzenetekről beszélünk? Különböző típusú üzenetekkel találkoztunk, csökkent ezeknek a száma, és nagyon nehéz meghatározni azt, hogy kevesebb személyes adatot továbbítottak-e, vagy sem. Ezen kívül azt is feljegyeztük, hogy vannak országon belüli továbbításra vonatkozó kérések, amelyek az Európai Unió tagországait érintik. A hír vívők minden típusú adattal foglalkoztak, és az információ, amelyet az USA-nak kellett megadnia, speciális jellegű volt, releváns és aktuális. Láttunk növekedést az USA által továbbított információ mennyiségben, Gyakorlatban azonban ez a közférát illette, mindenki tudja ezt itt ebben a teremben, hogy az információ nem volt mindig aktuális, részben elavult információ jelent meg, éppen ezért eh, nagyon gyakran copy-paste-szerű szövegekkel is találkoztunk. Egy további pont, amit eh, az eredeti ellenőrzésben is vizsgáltunk. A hatóság nem tudta ezt a területet megfelelően vizsgálni, hiszen szóbeli információval is találkoztunk, és nem tudtuk pontosan, hogy ez milyen forrásból származik. Az Europol azt mondja nekünk, hogy írásban juttatták el az információt, és ez inkább indoklásként jelent meg. A kérésben ennek eredményeként további kérések is vannak, rendszeres, bizalmas ülések zajlanak, és ez nagyon fontos szerepet játszik az információ azonosításánál. A közös ellenőrző hatóság szempontjából ez egy kritikus dolog, hiszen nem tudtuk megvizsgálni azt, hogy alátámasztott információról van szó, illetve miért van szükség az adott információra. A kérés 9. cikke a spontán információkra vonatkozik. Nem találtunk az adatvédelemben hiányosságokat, rögzítettük a kommunikációk számát, és volt néhány olyan kommunik kommunikáció, hogyha megnézzük a teljes adatmennyiséget, amelyet az USA küldött el. A tízes cikk értelmében kért adatok, ezek speciális kérések voltak. A TFTP-hez kapcsolódó adatok vizsgálata az első hat hónapban hat ilyen kérés érkezett hozzánk, 65 kérés volt a fennmaradó időben, tehát össze, összesen 71 kérésről beszélünk. Ez a tagországoktól, a Europoltól érkezett. Rengeteg információt jelent mindez. Nincsen túlságosan sok kérés, de ami az adatvédelmi szempontokat illeti, ezzel kapcsolatban nincs további mondanunk. Végül pedig el szeretném mondani azt, hogy az Európol írt egy levelet a közös ellenőrző hatóságnak, és elmondta azt, hogy a Libe hozzáférést kért a jelentéshez. Ezt a legutóbbi plenáris ülésen vitatták meg, és nem volt ellenvetés az Európai Parlamenttel kapcsolatban az is elhangzott, hogy a közös ellenőrző hatóság véleménye szerint nincsenek operatív ügyek, amelyeket a jelentés taglal, és ezek veszélyt jelenthetnének a bizalma, bizalom elvére nézve. Köszönöm szépen. Most az Európol igazgatóját szeretnénk meghallgatni, Rob Wrightot. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszöntök mindenkit. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy beszélhetek erről a kérdésről, és köszönetet szeretnék mondani a közös ellenőrző hatóságnak is a folyamatos tanácsadásért, illetve azért, hogy segíti az Európolt a megállapodás különböző részeinek megvalósításáért. Az elmúlt másfél évben jelentős erőfeszítéseket tettek. Ahogy az előttem szóló mondta, a 13-as cikke alapjában született ez a megállapodás, és a mi tapasztalataink alapján kiderült az, hogy mindaz, amiről ma szó van, csak egy részét képezi ennek a megállapodásnak. Az elmúlt évben arra kértek meg, hogy az első jelentést kommentáljam, és részletes információt jutottam el az Európol szerepéről a megállapodás alatt. Azt gondolom, hogy a titkárság ezt körbe, körre, közreadta. Számos tevékenységet felsoroltak ezen a területen bizonyos félreértések kiküzöbölése érdekében is, és a megállapodás modalitásainak tiszteletben tartása érdekében arra kértük a az elnököt, hogy további információt juttasson el, annak érdekében, hogy tájékoztathassuk őket a tevékenységeinkről az elmúlt évben. Fontos információkat kaptunk, amelyik, amelyek alapján az operatív tevékenységeinket is kialakítottuk, ez a közérdekeket is tükrözi, és az Európol felelősség teljes módon járt el. Ami az érzékenységeket illeti a megállapodás kapcsán, továbbra is eltökéltek maradunk a az átláthatóság mellett. Prioritás az, hogy prioritásnak számít az, hogy a közvélemény hozzáférhessen ezekhez, és az Európolnak elküldte ezt az információt. Ugye az Európol ezt, Európol ezt a kérdést egyébként titkosítva kezeli. Lobel Aguilar úr levelében természetesen utalt, utalt arra, hogy megfelelő jogi keretben lehet ezt megtenni. Az Európának egészen világos egészen világosak a szabályai ezzel kapcsolatban, nagyon fontos természetesen a titkos információ védelme, de amennyire lehetséges, elképzelhető a közeny betekintése, de olyan esetekben, ahol érzékeny információról van szó, ott nem. Tehát a nyilvánosságra hozás nem egyszerű kérdés, Krúz asszony említette, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek eh, ellentvetései. Kérdés az, hogy az Egyesült Államok hogyan vélekedik erről, tőlük származik az érzékeny információ legnagyobb része. Várunk az amerikaiak véleménye, véleményére, és Krúz asszony elmondta, hogy a múlt heti plenáris ülésükön megtárgyalták ezt az amerikaiak, és sajnálatos módon az ő jelent, ők még nem látták a mi jelentésünket, és hogyha minden fél az összes információ birtokában van, akkor lehet arról igazán dönteni, hogy mi, a, mi lesz a nyilvánosságra hozatallal. Nos, és hogyha meg lesz ez, a, ez az amerikai vélemény, akkor tudok érdemben válaszolni López Aguilar úrnak. Szeretnék most arról tájékoztatni, hogy tavaly milyen eredmények történtek. Nos, nos ami az Európolt illeti, három cikk vonatkozik ránk az egyezményből, az ellenőrzési funkció, és ez ugye a negyedik cikk. Itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy hogy az Egyesült hogy, hogy az egy, Egyesült, hogy vannak olyan részek, amikre mi nem vagyunk felelősek, például az adat tárolás védő intézkedéseket nem mi vagyunk a felelősek. Nos, nyilvánvalóan az egész négyes cikket úgy kell vizsgálni, mint, ez egy, mint egy egészet, mint egy egész csomagot. Gyakori tévedés azt gondolni, hogy amikor az Európol az adatok továbbadását jóvá hagyja, akkor ez azonnal megjelenik az amerikai hatóságnál. Nos, ez nem, nagy, nem igazán így van, hiszen edéb, egyéb védintézkedések is jellemzik az egyezményt, tehát ezen adatoknak csak egy kis százalékát kapják meg az amerikai hatóságok. Ezt ne felejtjük el. Aztán 9-es cikk, az amerikaiak itt beszámolnak az Európolnak arról, hogy mit kezdtek az adatokkal, illetve ezen adatokat aztán az európaiak is megvizsgálják. Az egyezmény kb. két évvel ezelőtt lépett életbe. Volt hat olyan eset, amikor az Európol úgy döntött, hogy nem fogadja el az amerikaiak megkeresését, illetve hát plusz kérdéseket, plusz információt kértünk az amerikaiaktól arról, hogy miért van erre szükség. 54 olyan eset volt, amikor az amerikai amerikai adatok hatására Európában um, nyomozásra került sor, és a tízes cikk értelmében pedig több mint 90 esetben kért az európai fél Amerikától nyomozást. A tavalyi szörnyű norvégiai események júliusban nagyon sok ember életébe kerültek. Erre reagálván három tízes cikk kérést adott át az, az amerikaiaknak, és még mindig tartanak bizonyos nyomozások ezzel kapcsolatban. Az USA nagyon gyorsan reagált erre, így az Europol sikeresen azonosította tudta különböző bankszámlákat, személyeket tudott elfogni, tehát igazi nyomozati eredményekhez jutottunk, és egy nagyon komoly pénzügyi hálózatot, nemzetközi pénzügyi hálózatot tudtunk feltárni. A, az úgynevezett első válasz hálózat is nagyon fontos ilyen esetekben. Nagyon sok bankszámlaszámot tudunk így feltárni, amely a gyanúsítotthoz kötődik, vagy közvetve, vagy közvetlenül. Aztán olyan adatok is voltak ebben, amely a különböző vegyi anyagok, illetve különböző műszerek megvételéhez segítették, hozták hozzá Brevik Breviket. Nagyon sok adathoz jutottunk hozzá az előkészületet, tehát a gyanúsított előkészleteleiről, és általában fel tudtuk térképezni, hogy mit csinált, hol járt a esetet megelőző időben. Ez rendkívül fontos volt a nyomozás szempontjából, és azért is volt ez nagyon értékes, mert fel tudtunk mérni azt, hogy vajon Brevik egyedül követel tettét, vagy egy nemzetközi um, szövetkezett tagja volt-e. Nézzük, hogy az elmúlt évben mit tettünk az egyezmény megvalósításáért. Először is kihangsúlyoznám azt, hogy a bizottság közös felülvizsgálata nagyon nagyban segítette a négyes cikkhez tartozó megkeresések működőképességét, tehát ez sokkal hatékonyabb. A megfelelő igazolásra vagy indoklást most már sokkal könnyebben megadjuk, megadjuk vagy megadják, megadja a másik fél, és mindez azt gondolom az amerikaiak megkeresésének minőségét nagyban javította. Az amerikai hatóságok egyébként nagyon konstruktívan járulnak hozzá az egyezmény végrehajtásához. Nagyon komoly előrelépés történt, és a, ezt a második vizsgálati jelentést is jóvá hagyta. Ebben a, ez, ez is mutatja azt, hogy az Európol milyen komoly erőfeszítéseket tett, és energiát szentelt ennek a kérdésnek. Nem csak a ISP-vel fog, fog, volt szoros az együttműködés, hanem az Európai Adatvédelmi Biztossal is, négy nagyon komoly és mély workshopot tartottunk az egyezményről. Az összes lehetséges módját megpróbáltuk föltárni azzal, annak, hogy hogyan lehet az egyezményt jobban végrehajtani az első éves jelentés alapján, illetve a szakbizottság véleménynek alapján. Nagyon-nagyon részletes elemzést végeztünk, tehát nagyon konstruktívan és felelősségteljesen álltunk hozzá mi is, és partnerünk is ehhez a munkához. Of the second... Nézzük a második közös felülvizsgálati jelentést. Az Europol a JSP-nek nagyon részletes megjegyzéseket küldött, nem minden került ebből bele a végleges jelentésbe. Kruszaszon is elmondta, hogy az öt eredeti ajánlásból kettő teljes mértékben megvalósítottak vannak olyan ajánlások, amit, még, amit nagyjából, van egy olyan, amit nagyjából megvalósítottak, de még a technikai verifikáció nem történt meg, és másik kettőt, másik kettő még dolgoznak. Most nézzük a technikai megbízott, vagy a szakmai megbízott kérdését. Ő minden egyes megkeresés, megkeresést megvizsgál, a különböző operatív instrukciókat is vizsgálja, és amint új kérés, megkeresés érkezik az USA-ból, azonnal aktiválódik ez a rendszer. Az Nos, az, Euró, az Európol nem tesz olyan lépéseket, amely ellent mondana az adatvédelmi biztos ajánlásainak. Az adatvédelmi biztos elmondta nekem, hogy mennyire nagyra becsüli azt, hogy az ajánlások, a, ajánlások megvalósítani, ilyen komolyan dolgozunk a ISP-vel, és, és elismerte ő is, hogy az Európol tényleg mindent megtett azért, hogy az ajánlásoknak eleget tegyünk, és nagyon örült annak is, hogy ilyen jól működünk együtt. Elnök, elnézést kérek, de valamit muszáj elmondanom a Libe szakbizottság egész nap tegnap ülésezett ma délelőtt is, hát és sajnos nekik, a mi időnknek, a mi ülésünknek is vannak időbeli határai, és egy órás ez a napirendi pont ma a napirendben, úgy, és állandóan a tolmácsok jó indulatára vagyunk hagyatva, jó lenne, hogyha meg, meg, tudnánk azt old, meg tudná azt oldani, hogy kicsit rövidre fogja, hiszen véges az időnk. Köszönöm. Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés, és jó lenne, hogyha a szakbizottság az összes lehetséges részlet biztokába kerülne. Köszönöm. Regarding uh, some other remarks that the uh, chair of the JSP highlighted, még néhány dolgot kiemelnék. A négyes cikkhez tartozó megkeresések kérdése például a terrorista fenyegetettségnek nem minden típusáról szól ez az egyezmény. Nos, azt is vizsgáljuk, hogy mikor tervezik vagy szervezik ezeket a terrorista cselekményeket. Most szerintem logikusan nem lehet semmilyen időszakot kizárni ebből a tervből. Aztán szóbeli információra közvetlenül nem támaszkodunk. A négyes cikkhez kapcsolódó meg kérdő, megkeresésekben az Egyesült Államokkal egyébként négy erről szóló ülésünk volt, és ugye négy, négyes cikkes megkeresésből pedig 24, tehát nincsen igazi korreláció. Nos, a tagállami partnerek és a, az Egyesült Államok rendszeresen szerveznek üléseket, amelyen megvitatjuk arról, hogy hogyan vélekedünk a terrorista fenyegetettségről. Itt hozunk döntéseket. Nos, összefoglalásként elmondhatom, hogy az Európa mindent megtett azért, hogy a lehető legjobban javítsa az egyezmény végrehajtását. Ez volt mindig is a célunk, természetesen javítani mindig lehet a helyzeten. Nem tudom, hogy még milyen messzire mehetünk el, hiszen nagyon-nagyon intenzív volt a munkánk, négy munka, műhely munka volt az Egyesült Államok és a JSP-nek az összes ajánlását, az összes véleményét figyelembe vettük, nagyon komolyan elkötelezettek vagyunk, azonban olyan irányban, hogy javítsuk a munkánkat, és természetesen azért, hogy felvegyük a harcot a terrorizmussal szemben. Köszönöm. Meghallgattuk a három előadást. Következhetnek a kérdések. Az Zippel asszony az első kérdés feltő. Köszönöm szépen, elnök úr tekintettel az idő előre haladott voltára két pontra szeretném összpontosítani a hozzászólásomat. Az egyik, amit Cruz asszony mondott az Egyesült Államok megkereséseivel kapcsolatban, ahol is az indokolások gyakran elégtelenek, és maguk a megkeresések nem eléggé konkrétak. Nem kívánok -e spekulációkba bocsátkozni, hogy itt ez miért van így, vannak-e konkrét gyanúsítottak, vagy az Egyesült Államok nem akarja egyszerűen megfelelően pontosítani a megkeresítéseket, mert akkor el tudnánk őket utasítani. Az első vélelemmel kapcsolatban esetleg azt mondhatnánk, hogy nincsen már szüksége az egyezményre. Második vélelmem az, hogy vétenek az egyezmény ellen, hiszen az Egyesült Államoknak a lehető legkonkrétabban és legügyre szabottabban kell megfogalmazni a megkereséseit. Tehát jó lenne, hogy tudnánk, hogy a jövőben hogyan tudjuk elérni ezeknek a pontosítását, a megkeresések pontosítását. Én szeretnék gratulálni a bizottságnak és az Egyesült Államoknak, mert mind a kettőnek csak két évre volt szüksége, hogy magukévá tegyék az én meggyőződésemet, hogy az Egyesült Államoknak a belügyminisztériumában létrehozott felügyelőbizottság a vizsgálathoz elégtelen, és kell egy másik szerv is. Úgyhogy örülök, hogy ezt a felismerést magukévá tették. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogy itt elhallgatom a beszámolókat, azt mondanám, hogy vannak megjavult, javult dolgok, vannak változások a GSP-nek az első része kapcsolatos javaslataiból, de hát további javításokra is szükség van. Jó dolog, hogy létrejöttek ezek a DPO-k, és jó lenne, hogyha az elkövetkezendő eljárásokban is megfelelően felhasználásra kerülnének. Ugyanakkor az az érzésem, hogy a programmal kapcsolatos megállapodásunk vezetett oda, hogy megfelelően bánnak az adatokkal, hiszen most akkor mindkét fél megpróbál hű maradni a szerződésnek a szövegéhez, szelleméhez és azokhoz az előírásokhoz, amelyeket elfogadtunk. Az Egyesült Államokban eh, az a kis hozzájárulás is érkezett, hogy ugye meglátogattuk a pénzügyminisztériumot, és a Breivik ügyel kapcsolatos, és a tuluzi merénylettel kapcsolatos adatokat megkaptuk, és, mm, illetve emzéseket megkaptuk, és megláthattuk, megtudhattuk, hogy az nyomozati folyamatban milyen hozzájárulást nyújtottak ezek az elemzések, és éppen ezért úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk, hogy itt a biztonságot egy jó, egy bizonyos vonatkozásban növettük, még akkor is, hogy ha az adatok átadásával kapcsolatban vannak még hiányosságok. Az én kérdésem az az, hogy az adatvédelemmel, a jó adatvédelemmel, vagy legalábbis kielégítő adatvédelemmel kapcsolatban milyen fokúak az elvárásaink, és ezek mennyiben állnak összefüggésben a nyilvánvaló a szükséges biztonság biztosításával kapcsolatban. És Cruz asszonyhoz még az lenne a kérdésem, hogy az az érzésem, hogy az Europol jó úton halad, bizonyos eh, javulást, előrelépést is megállapíthatunk, de jó lenne, hogyha további javulásokat is tennének. Hogyha mindezeket mérlegeljük, akkor most eh, egy kielégítő helyzetet láthatunk, de kérdésem az lenne, hogy a jövőre nézve milyen javulásokat várnak még például az átláthatóság, áttekinthetőség területén. Összességében ugyanakkor az az érzésem, hogy olyan útra léptünk, amelyel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a DFT programnak a biztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatos végrehajtásában bizonyos előrelépések mutatkoznak. Inetfeld Feld asszony. Köszönöm, elnök úr, számos felvetésem van. Sajnos alig van hangom. Először is, ami a folyamatot illeti, fontos, hogy, hogy parlamentként az Európai Uniós politikákat ellenőrizzük. Én nem azért jövök ide, és 45 percen keresztül egy előadást kell hallgatnom. Rainwright eh, úr előadását és a többiek előadását hallgatva, és nincs időm kérdésekre. Én kérek, kérem az elnököt arra, hogy megtehessük azt, ami a dolgunk, kérdéseket feltenni, feltessünk kérdéseket Védelt úrtól, illetve másokhoz. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen eh, alapon végezzük az ellenőrzést, hanem tőlünk hozzá a jelentésekhez. Különösen, hogyha azok, akik eh, készítették a jelentést, nem ellenzik ennek eh, közétételét. Magánszemélyként kérem azt, hogy hozzá férhessek ehhez az anyaghoz, és víruság elé fogok menni, ha kell. Elfogadhatatlan tartom azt, hogy masszív mennyiségi adatokat adunk ki különböző országoknak, és megtagadjuk a polgároktól azt, hogy elmondjuk nekik azt, mi történik ezekkel az adatokkal. Nem gondolom, hogy engedélyt kéne kérnünk az USA-tól ahhoz, hogy alkalmazhassuk a saját átláthatósági szabályainkat. Hiszen, hogyha folyamatosan harmadik országtól függünk, és tőlük függ az, hogy mi eldöntsük, közé tehetünk-e egy dokumentumot, vagy nem, hát ez nagyon irritáló. Ami a jelentés végkövetkeztetéseit illeti, Wainwright úr számos részletet megvizsgált a jelentésben, de csak egy következtetés van, amely releváns itt. Ez pedig az a végkövetkeztetés, amely azt mondja, hogy a megvalósítás jelezheti azt is, hogy nem lehet az összes négyes cikkelyben megjelölt védzáradékot teljesíteni a megállapodás ellenére, mert az lett volna a cél, hogy limitálja az adatok mennyiségét, az összes adatot továbbítják, akkor minek van ez a megállapodás? Akár ledaráltathatjuk is, Minek van akkor ez a megállapodás? Egy további felvetés, és a bizottsághoz fordulok. Én a megállapodás mellett szavaztam, de nagyon vonakodtam. Csak egy oka volt annak, amiért ezt megszavaztam, ez pedig az Európai Bizottság ígérete, miszerint egy éven belül feláll az a rendszer, amely az adatok kiadását szabályozza európai területen hol van Príbe úr ez a rendszer, amit önök megígértek? Önnek egy európai TFTP rendszert javasoltak, amely túlmegy azon, amit az, európai, amit az amerikaiak megvalósítottak, tehát megszegte az ígéretét, és az utolsó megjegyzésem, ez már a részletekre vonatkozik. Egy tanulmányt találtam, megadhatom ennek részletét, amennyiben ez érdekli önöket ez a tanulmány beszámol arról a sötés módszert, módszerről, ami az adatok továbbítására vonatkozik a megállapodás értelmében. A 43 pont as azt mondja, hogy nem lesznek adatbányák. Az átlagos internet használó nem szakértő, tehát én szeretnék biztosítékot arra, hogy nincsenek ilyen bányák, úgymond. Erre kiderül az, hogy sokkal eh, átfogóbb ez a módszer, de hát nincsen állítólagosan adatbánya, és mégis ezeket a szabályokat használják. Mindez pedig eh, érvénytelenné tesz nagyon sok adatvédelmi pontot. A 61 oldalnyi technikai magyarázattól megkímélem önöket, de végezetül el szeretném mondani, hogy egy olyan megállapodás mellett álltunk ki, amelyről kiderül az, hogy haszontalan, nem informáltak bennünket a záradékokról, rosszul valósították meg ezeket, és még csak jelentést sem kapunk arról, hogy ez hogyan működik. Én egy nagy problémát látok itt, köszönöm. Now, uh, Albrecht. Köszönöm, Albrecht úr. Thank you. I would like to underline... Köszönöm szépen. Hangsúlyoznám azt, amit Sophie mondott. Vajon a többi frakciónak miért ilyen óvatosak voltak a szavai? Ha megnézem az anyagot, ami elérhető számunkra, ami nem a jelentés, hanem egy nyilatkozat, amely azt mondja, hogy a négyes cikknek az összes védőintézkedését nem lehet végrehajtani. Hát mi pont ezt kértük, a parlament pont ezt kérte, utána pedig az egyezmény, ha ez nem lett volna benne, az egész egyezményt leszavaztuk volna. Ez egy nagyon-nagyon zavaró dolog. Ha tovább olvasom ezt a nyilatkozatot, akkor az van itt, hogy az Európol az Europol havonta egy megkeresést kap általában, a megkeresések általában egy hónapra szólnak, egy hónapról szólnak. Ez, ez azt jelenti, hogy az egyezmény jelenlegi formában úgy, úgy néz ki, hogy hogy minden egyes napra vonatkozóan tudunk adatokat átadni az Egyesült Államoknak. Mi pontosan azt kérjük, hogy kevesebb adatot adjunk át az USA-nak. Az eredmény pedig az, és ezt Sophie is elmondta, hogy ugyanannyi adatot adnak át. Nem ezt az egyet, nem ilyen egyezményt akartunk. Elnök úr, erről muszáj beszélnem. Nagyon-nagyon fontos dolog ez az egész vita ugye nagyon sokáig tartott, nagyon sok vihart kavart fel, most meg itt ülünk, hogy már úgyse tehetünk ezzel semmit, de nem erről van szó. Az egyezmény egy eset, hogyha, az, e, hogyha azt olvasom itt, hogy az egyezmény egy esetben tényleg nagyon hasonló volt, akkor felmerül a kérdés, hogy szükség van erre az egyezményre? Figyeljük oda, hogy mit jelent az arányosság. Az alapjogokat, az alapjogokat feláldozni egy esetért? A magánjogba való ilyen mértékű beleavatkozás, az összes európai polgár életébe való ilyen mértékű beavatkozás egy igazi értelmes föllépésért? Nos, a parlament nem így szavazta meg, vagy nem kívánta megszavazni ezt az, eredmény, ezt az egyezményt. Két év telt el az egyezmény hatályba lépése óta, jó lenne, hogyha a parlament most már tudomásul venné, és elmondaná, hogy nem szabad ennek bevált gyakorlatnak vennie. Nos, hogyha a TFTS rendszer így fog működni, hát ez a rendszer nem felel meg az európai ö, alkotmányos törvénynek. Ezt maguk is tudják. A parlament ezt kell, hogy megvizsgálja. Meg kell arról bizonyosodnunk, hogy minden megfelel a jogszabályoknak. Jó lenne, hogyha lenne legalább egy európai szintű, működő alapjogi jogszabály. Ezt mondják el otthon, kérem szépen. Tessék, a következő. Prezident. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok olyan óvatos, mint az öltem szóló kollégák. Én elégedett vagyok az Europol megvalósításával. 480 szavazattal szavaztuk meg ezt a megállapodást, tehát a parlament nagy többsége szerette volna ezt a megállapodást, és a megvalósítást az Európóra bíztuk. Az Európolnak tehát van egy feladata, ez egy jelentős feladat, tehát 2010-ben bíztuk meg a önöket ezzel, két évvel ezelőtt egy ellenőrző hatósággal, amely ellenőrzi a megfelelő megvalósítást. Az amerikai fél is részt vesz ebben, ebben a bizottságban, szeptember óta vagy október óta, tehát nem kell túl sok személyzet, és a parlamenti képviselőket elfogadott megvalósít, megállapodás megvalósításának ellenőrzését végzik, ezzel én elegedett tudok lenni. Az öt ajánlást, amiről hallottunk a második ellenőrzésnél, ezek közül kettő-három van, amelyek megvalósultak, az egyik az ellenőrzés kapcsán, a másik pedig a jó megvalósítás kapcsán. Két év alatt úgy érzem, nem vádolhatjuk az Európolt azzal a jelentéssel, amelyet a parlament szavazott meg. A politikai szavazattal érvényesült ez a megállapodás, Egyébként pedig emlékeztetnék arra, hogy az ellenőrző hatóság elvégezte ezeket az ellenőrzéseket, de az európai adatvédelem is elégedett mindezzel, tehát hagyjunk néhány hónapot az Európolnak arra, hogy folytatassa ezt a megkezdett jó utat. Mindjárt befejezem. Sokat hallottam az emberi jogokról, a személyi adatok védelméről, de nem hallottam a terrorizmus elleni küzdelemről, a biztonság kérdéséről. Ebben engem az aggaszt, hogyha ez pedig az, e- az európai polgárok biztonsága, tehát a terrorizmus elleni küzdelem. Még egy percet szeretnél? Igen, csak nagyon röviden szeretnék eh, egy-két dologra válaszolni a jelentéssel kapcsolatban. Vannak dolgok, amiket nem tudok megítélni, nem tudom megítélni, hogy nyilvánosság előtt kell, hogy -e folyjon a dolog, vagy sem. De az biztos, hogy itt egy biztonsággal kapcsolatos kérdésről van szó, és még a nemzeti parlamentek sem kapnak meg minden dokumentumot, hanem ezek valami fajta minősítéssel rendelkeznek, és csak egy szűkebb kör kapja meg őket. Talán lehetséges lenne egy zárt teremben rendelkezésre bocsátani helyszíni betekintésre a dokumentumokat, ezt nem tudom megítélni Eh, hogyha egyik oldal azt mondja, hogy ez szerintünk bizalmas, titkos anyag, akkor nyilván nem mondhatja azt a másik, hogy nem, nem, ez nem így van, ezt nyilvánosságra kell hozni. Tehát egy biztos, eh, miután állandóak az adatszivároktatások, információs szivároktatások, ezért eh, Számunkra ugyan nem kielégítő a helyzet, de hát a nemzeti parlamentek sincsenek nálunk jobb helyzetben. Among ourselves. Jó lenne, hogyha nem alakulnak ki legalább közöttünk horizontális vita a vendégeinknek lassan el kell mennie, mert egy vonatot kell elérniük. Szofi, kérem, röviden, röviden. Hosszú. Igen, tagállami szinten sem lehet mindent titkosítani, de meg kell indokolni, mi miért titkos. Jelen esetben azok, akik a jelentést írták, azt mondják, hogy semmi gond, kerüljön nyilvánosságra. Tehát itt nem operációs műveleti részletekről van szó, nem. Azt kérjük, hogy egy olyan egyezményről, amelyet nem túl jó szívvel, de megszavaztunk, ennek az egyezménynek a megvalósításáról legyen valami benyomásunk. Másként nem tudjuk megfelelően eleget tenni a kötelességünknek, hogy meggyőződjünk arról, hogy helyesen hajtják végre. Miért írtuk ezt alá? Egy, hogyha nemzetközi egyezményre szavazok, akkor nyilvánvaló, hogy parlamenti képviselőként jogot kell nekem majd adni arra, hogy ezt, ebbe betekintést nyerhessek, és ez a három összefoglaló, ez nagyon elkeserítő. Ott van az, az, ott van az a sor, amely arról szól, hogy nulla értéke van ennek az egyezménynek, mert az összes adatot átadják. Hát magának is föl kéne kapni a fejét. Matyi, természetesen számunk, Matyi asszony, Természetesen számunkra is fontos a biztonság, de egy rosszul megvalósított egyezmény semmiféle biztonságot nem nyújt. Én azt szeretném, hogy jó lenne az egyezmény, jól végrehajtanák. Itt azt láthatjuk, hogy semmilyen módon nem korlátozzák az adatok átadását. Ebből csak, mindenki csak veszít. Egyébként ne felejtsük el, hogy a titkosszolgálatok már figyelték Breiviket, és még a tömegmészárás előtt négy embert sikerült meggyilkolnia, plusz az amerikaiak listáján is rajta volt. A kérdés az, hogy miért kell arra minden alkalommal rábolintanunk, hogy masszív adatgyűjtés történjen, úgy, hogy közben nem kapunk cserébe semmilyen biztonságot. Köszönöm. Most meghallgatjuk a válaszol, válaszokat. Privek úr az első. Pribe úrnak kell leghamarabb elmennie. Tessék, Príbe úr. Köszönöm szépen, elnök, én nyugodt vagyok, mert csak 42 perc múlva megy a vonatom. Nagyon komolyan meg fogjuk vizsgálni a második felülvizsgálat során ennek az egyezménynek a alkalmazását. Nagyon örülök az összes észrevételnek, megjegyzésnek, amit ma hallottunk. Nem szoktunk kedveskedni az amerikaiakkal komolyan meg kell vizsgálni a helyzetet. És az első egyezmény, az első felülvizsgálat alapján azt mondhatom el, hogy amit kritikus megértésünk volt, azt mind kiavították. És az egyéves ellenőrzési folyamat is nagyon sikeres volt. A jelenlegi formájában a negyes cikk alkalmazását a meg, meg, megpróbáltuk a legszűkebben értelmezni, de még mindig van ezzel kapcsolatban nézetkülönbség, az amerikaiak mindig többet akarnak. A folyamat egyébként sikeresnek bizonyult, az Európolt ellenőrzési mechanizmus és a felülvizsgálati mechanizmus, mechanizmus továbbra is alkalmazható lesz. Szipel asszony köszönő szavait, szavainak legalább egy részét magamra veszem, ha Washingtonba küldünk valamit, az azt jelenti, hogy a bizottságnál egyen kevesebben fognak dolgozni, és ilyen létszám leépítésnél nagyon komoly befektetés valakit elküldeni Washingtonba, és e, az ő munkáját itt ki fogja vajon elvégezni. De nem volt egyszerű elérni azt, hogy az amerikaiak beleegyezenek ebbe. nem szeretnék ígéreteket tenni, nem én vagyok erre a legalkalmasabb személy, de az európai rendszert megtagyaljuk önökkel még ősszel. Az amerikaiakkal ebben a, ebben a kérdésben tárgyalni fogunk, de visszatérünk önökhöz. Köszönöm. Mrs. Cruz, yours is the floor. Parancsoljon, Cruz asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a kérdéseket és megjegyzéseket. A megállapodás, megállapodást a parlament fogadta el, de az ellenőrző hatóságnak el kell végezni ezt az ellenőrzési feladatot. A 4.2-es cikkely felvázolja azokat a feltételeket, amelyek alapján át kell adni az információt az USA-nak. És az Európának, illetve a hatóságnak ellenőrizniük kell az Európa által betöltött szerepet ezen a területen. A 4.2 per A azt mondja, hogy az USA világosan azonosítja az adatokat, amennyire csak lehet. És ezt világos módon kell körülhatárolni. Tehát tudnunk kell pontosan azt, milyen típusú adatokra utalnak. A kérést pedig úgy kell megfogalmazni, hogy a minimális adatra terjedjen ki, ezeket a kritériumokat a hatóságnak pedig ellenőriznie kell. Felvetettük aggájainkat a jelentésben, elmondtuk azt, hogy az indoklás homályos, és amikor a kérés terjedelméről beszélünk, miszerint ez túl nagy, és az egész évet lefedi a kért adatok mennyisége, hogyha kisebb mennyiségű adatot kérünk, akkor ezt a szekézést tovább is fenn szeretnénk tartani. Tehát nem speciális, világos a kérés, és mi azt mondjuk, hogy az összes kategóriában megvannak az adatok, és nem szeretnénk minimális küszöböt, akkor ezek a dolgai például a hatóságnak. Az Európollal folytatjuk a munkát, ez egy gyümölcsöző együttműködés, és megpróbáltuk megállapítani azt, hogy hogyan lehet ezeket a szempontokat betartani, milyen új lépésekre van szükség, milyen kategóriákra, annak érdekében, hogy az Európol hatékonyan meg tudja valósítani a megállapodást. Köszönöm szépen, Wright úr, parancsoljon úr. Köszönöm szépen, a vita felhívta a figyelmet a különböző értelmezésekre, különböző nézetekre ennek a megállapodásnak a kapcsán, különösen ami az alkalmazást a négyes cikke megvalósítását illeti. Száz változatát hallottam annak, hogy hogyan kell ezt a megállapodást megvalósítani. Az Európol az a szervezet, amely eh, nagyon komoly feladatot kapott, megpróbáljuk a legjobb tanácsot megszívlelni, Az aláíró felek az Európai Unió részéről a bizottság, illetve az USA ajánlásait próbáljuk követni, és egy gyakorlati operatív megközelítést alkalmaztunk a megvalósításban a hatóságban. Megpróbáltuk ezeket a nézeteket meghallgatni, de meg kellett próbálnunk az ételékot is megvalósítani. Azt gondolom, hogy ez sikerült, mégpedig elég magas szinten. Ami a workshopokat illeti az USA-val és az ellenőrző hatósággal a hatóság tagjainak lehetőségük volt arra, hogy a gyakorlatban részletesen vitassák meg azt, hogy mit is jelent mindez a gyakorlatban, hogyan lehetséges javítani. Tehát a megvalósítás gyakorlati javításáról vita folyt, és ezt mi legjobb tudásunk szerint tettük meg, a megállapodás szellemének megfelelően, ennél többet nem nagyon tehetünk. Ami a titkos jelentéshez való hozzáférést illeti, ez EU-s titok, az USA kérésére. Azt gondolom, hogy megfelelően ö, osztályozták ezt a hatóság ö, véleménye, véleménytől függ, függetlenül. Azok a módszerek, amelyek ö, működnek ö, az Európai Unióban nem jelenthetik azt, hogy minden egyes alkalommal ezeket külön mérlekelni kell, meg kell nézni az átláthatóság elvét, és fontos, hogy ezeknek az adatoknak a felfedése ne veszélyeztessen biztonsági kérdéseket, tehát eh, mi erről még be fogunk számolni a bizottságnak. Köszönöm. Thank you, Mr. Wainwright. Köszönöm. Wainwright úr, itt asszony, még valami? Igen. Reinhardt úrtól egy részletesebb választ vártam a kérdésekre. Az imént utaltam egy bekezdésre, azzal kapcsolatban, hogy semmilyen módon nem korlátozzák az adatokat. Hogyha ez tényleg így van, akkor az egyezménynek nincs semmilyen értéke, értelmetlen. Nagyon, nagyon ijesztő ez. Mit tettek azért, hogy elmöntette, hogy mit tettek azért, hogy megfelelően alkalmazzák az egyezményt. Milyenek az eredménye? Mi erről az európai vélemény? Önök, Wainwright úr, valóban már túléptük az időhatárt, van még napi rendi pontunk, de azt hiszem egy percet erre még rászánhatunk. Egy nagyon konkrét kérdés hangzott el. Igen az adat továbbításban és azonosításban vagyon komoly korlátozások. Nem, nem, nincs teljes földrajzi leterítettség, tehát ezen a listán nincs rajta a világ minden pontja. A különböző pénzügyi üzenetek egy típusa, típusáról szól csak ez az egyezmény, tehát vannak korlátozások az adat átadásban. Köszönöm. Köszönöm, azt hiszem ennyi lesz. Eszmecsere volt, és tényleg eszmecserét hajtottunk végre. Megköszönöm az összes résztvevőnek, hogy elfáradt ide, megkészüljük a bizottság képviselőinek is, hogy eljötték ide. Schiffer úr is itt volt, Krusz asszonynak is köszönetet mondjuk, hogy eljött ide, Wainwright úr, minden jót kívánok önnek, és akkor következik a következő napi rendi pont, amely kapcsolódik az előző ponthoz. 19-es pont tehát a CIA által állítólagosan fogolyszállításokra és nem jogszerű fogvatartásokra használt európai országok az az EP, TVIP e bizottságának nyomonkövetési jelentése, jelentés tevő Flotr asszony. So please, if I may have your attention, those leaving the room, try to keep silence. Akik elhagyják a termet, próbálják ezt csöndbe tenni, hogy folytathassuk. Minél előbb, annál jobb. Further delay, as it often is the case with our work in the Labour Committee. So, moving on, okay? Csak gyorsan. Please. Calling for your attention and moving. Kérek mindenkit, hogy üljön le. Gyorsan dolgozzunk tovább. Lotrász a jelentése a következő a CIA által állítólagosan fogolyszállításokra és nem jogszerű fogra, fogvatartásokra használt európai országok. A jelentés tervezetet a Libében mutattuk be, az a tel egyeztetve az ötönes szabálynak megfelelően a Libében a szavazás a Libe július 9-10-i ülésén kerül sor tájékoztatott bennünket arról, hogy a szavazása az afetán belül pedig július 5-én lesz, és nem július 25-én, ahogy ezt eredetileg tervezték. Először Flottra asszonyt hallgatjuk meg, de miért elkezdjük a vitát, én is Szeretnék egy előzetes megjegyzést megosztani önökkel arra a delegációról, akit eh, Vilniusba, Litvániába küldtünk április 25 eh, és 27-ek között. Nekem abban a megtiszteltetésben volt a részem, hogy vezethessem ezt a delegációt. Michel Strifla asszony vett Tanya Fajon, Helen Flotr, Sarah Latford asszony és Anna Gomes asszony. Ebben a delegációban Április 27-én el kellett hagynom Litvániát. A delegációt Flótra asszony vezette, aztán tovább. Litvániában a felelősségre vonhatósági aspektus szerettük volna jobban megvizsgálni. Az volt a célja, hogy részletes vitát folytassunk a bizonyítékokról, a CIA kiadatásoknál, illetve Litvániában a titkos fogatartásokról. Nyomozást folytatunk, és az áldozatok számára a segítségnyújtás, jogsegély, szintén nagyon fontos témák az Európai Unió számára. Antavíliájét meglátogattuk, ez egy nagyon fontos része volt a programnak, a delegáció látogatásának, és találkoztunk a főügyész hivatalának képviselőjével, az Emberjogi Monitoring Intézet vezetőivel, illetve a Litván elnök kabinettjének tagjaival, az a külügyminisztérium képviselőjével, itt parlament AFED szakbizottságának tagjaival, és Argyaltes Kiunkával, aki főgyész volt 2010-ig. Ő vezette a nyomozásokat, és ő is elfogadta a velünk való találkozást. Az Európai Parlament nagyra tartja a litván hatóságok hajlandóságát, válaszoltak a kérdéseinkre, Nagyra értékeljük az erőfeszítéseket, és megpróbálunk fényt eh, deríteni ezekre a kiadatítások, kiadatásokra, titkos fogatartásokra. Az elnök maga is nagyon fontos szerepet játszott mindebben. A delegáció további tisztázást kért, A főügyész helyettes kijelentései alapján segít nem tartottak fogva. Ezt a misszió során részletesen megvitattuk, illetve az a szerep, amit az államtitok játszott a nyomozásokban, az ellenőrzés szintje, a nem kereskedelmi jellegű szállításoknál, a főügyész döntéseit megvalósították, és újba megnyitották a nyomozást. A delegáció nagyra értékelt ezen kívül azt, hogy a őszi hivatal hajlandó volt a kérdésekre válaszolni. Írtunk egy levelet, és további információt kértünk, a jelentéstevő és én magam írtuk ezt alá, ezt elküldtük a főügyész hivatalába, június 2012. júniusában, és a jelentést pedig továbbítjuk majd a koordinátoroknak. Most Flótrászonynak adom meg a szót. Köszönjük szépen az eltökéltségét. Nagyra értékeljük a a hitelhatóságok ajándóságát, hogy egyet, együttműködtek a bizottsággal. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr, a rövid beszámolót. Engedjék meg, hogy megkísérjem először is litvániai látogatás legfontosabb következtetéseit és az önök által benyújtott módosító indítványokat összefoglalni, illetőleg szeretném a kollégákat arról is tájékoztatni, hogy a rendelkezésükre áll egy levél, amelyet közösen az elnökkel írtunk alá, és amelyet a litván ügyészségnek címeztünk, felhívva figyelmüket arra, hogy még további dokumentumokra adott esetben bizalmas jellegű dokumentumokra is van szükségünk az ügyben. Mindez ideig válasz nem érkezett, de nem feltétlen lehetetlen, hogy pontosabb válaszokat kapunk néhány általunk feltett kérdésben. Ezt még cseréltem az árnyékelődokkal is, és az a véleményünk, hogy előfordulhat még, hogy a jelentésbe további bekezdések is belekerülnek. De hát itt a fő kérdés már elhangzott, a két Litvániában lefolytatott vizsgálat ellenére még nem sikerült minden olyan kérdést tisztázni az Eurokontrollal együtt, eh, amelyek felmerültek. Vannak olyan elemzések és vannak olyan információk, amelyekből arra lehet következtetni, hogy az ügyészségnek nagyon is eh, van alkalma és indoka arra, hogy egy vizsgálatot indítson az ügyben. Litvánia a jövőben is kapcsolatban fog tehát maradni velünk, és feltehetőleg vizsgálatot fognak most már indítani a helyszínre való utazásunk nagyon hasznos volt a jelentésünk számára, és levonhatunk végkövetkeztetéseket. Ezek megtalálhatóak az egyes módosító indítványokba, amelyeknek konkrét tárgyalására át is térnek. 143 módosító indítvány érkezett összesen, 22-t maga az előadó készített, és ezeknek a tartalma lényegében az, amit éppen elmondtam tehát az új információkat, az új tájékoztatást építjük bele ezek révén a jelentésbe. Azokat az információkat, amelyeket például az Eurocontroltól kaptunk, vannak fontos információk, eh, amelyeket beleveszünk ebbe a jelentésbe, ezek részben Litvániában, részben egyébként pedig Romániára is vonatkoznak. Vannak aztán olyan módosító indítványok, amelyek a lengyelországi látogatásommal függenek össze, egy másik alkalommal, március 19-én került sor erre a látogatásra. És a romániai helyzettel kapcsolatban is vannak további fejlemények. Tehát 22 módosító van a részemről, és a kollégák számos indítványt nyújtottak be. Biztos vagyok abban, hogy ezek hasznosak lesznek, és alapját képezhetik a kompromisszumos indítványok kidolgozásának. Különösen azok a módosító indítványok, eh, amelyek arra próbálnak meg rákérdezni, hogy a terrorizmus elleni harc és a nemzetközi jog, illetve az emberi jogok között milyen összefüggés van, illetőleg hogyan lehet ellenőrizni a hírszerző szolgálatok és nemzetbiztonsági szolgálatoknak a működését. Néhány módosító indítvány ebben az összefüggésben is született. Az a benyomásom, hogy ezáltal kompromisszumos módosító indítványok is keletkezhetnek. Nagyon sok módosító a nagyon sok módosító az állambiztonság primátusának félreértelmezésével vagy visszaélésszerű felhasználásával foglalkozik a kérdés az, hogy ezzel a kérdéssel, ezzel a gyakorlattal jövőben hogyan bánunk, talán módosítani kéne az ezzel kapcsolatos gyakorlaton. Vannak olyan módosító indítványok is, amelyek a terrorizmus elleni harcnak és az emberi jogoknak bizonyos specifikus vonatkozásait világítják meg. Úgy gondolom, hogy ezek is figyelembe vehetők, szükség szerint kompromisszumos módosító indítvány formájában a szöveg gazdagítása érdekében. Azt javasolnám, hogy gondoljuk végig, hogy milyen irányvonalat kívánunk alapvetően követni. Ugye azt szeretnénk, hogy a preambulus bekezdés, preambulum bekezdésekben bizonyos dolgok pontosan rögzítve legyenek. És arra kívánunk összpontosítani, hogy mi a teendőnk a jelenlegi aktuális helyzetben, milyen politikai következtetéseket kell ebből levonnunk, és a jövőre nézve milyen intézkedéseket kell megfogalmazni. Tehát a jelenről és a jövőről van szó, meg kell kísérelnünk a lehető legpontosabban rögzíteni azt, ami a mi szemszögünkből ezen a területen jelenleg van. És hát nyilvánvalóan foglalkoznunk kell a felelősség kérdésével is. Gyakran ugye azt láthatjuk, hogy a tagállami hatóságok vannak érintve, és bizonyos nemzetközi jogi szabályok betartása merül fel. Nagyon sokan szóltak itt az egyenlőségnek az elvéről, tehát nem feltétlen van az úgy, hogy minden egyes tagállamról egy külön bekezdésben kellene szólnunk, és aztán elhangzottak bizonyos nevek, személynevek is, olyan személyeknek a nevei, akik a titkos börtönökben raboskodtak, raboskodnak. Ez azért érdekes, mert eh, nyilván ennek kapcsán szó esik azokról a repülőjáratokról is, amelyekre sor került, eh, és azokról a személyekről, akik ezekbe a börtönökbe kerülnek voltak ellenőrzések különböző tagállamokban, parlamenti vizsgálóbizottságok alakultak, voltak jogi vizsgálatok is. Ez erre is referál néhány módosító indítvány, például a romániai vizsgálatra tér ki egy módosító indítvány. Számomra nem gond, hogy említést tegyek a romániai vizsgálatról és az ezzel kapcsolatos végkövetkeztetésekről. Az én végkövetkeztetésem egyébként az, hogy semmi sem bizonyítható, nem bizonyítható, hogy bármi is történt volna. Ez egy olyan álláspont, amit gyakorlatilag a román hatóságok is most már hivatalosan képviselnek. 16 módosító foglalkozik ezzel a kérdéssel az én jelentésemben. Úgy gondolom, hogy e, ezek a módosító indítványok arra tesznek kísérletet, hogy bemutassák, hogy ténylegesen mi történhetett Romániában. És ezt számos vizsgálatra, adatgyűjtésre próbálják alapozni e, megállapítva azt, hogy további vizsgálatokra is szükség lehet, mert nem történt meg minden. Hogyha ezt a szempontot nem vesszük bele a jelentésbe, akkor veszt a partnereinkkel szembeni, vesztünk a partnereinkkel szembeni hitelességünkből. Áttérek a kompromisszumos módosító indítványokra amelyeket a jövő héten fognak önök is megkapni. Nyilvánvaló, hogy az egyes és négyes pont esetében kompromisszumos módosító indítványt tudunk kidolgozni, Stifler, Latford és más kollégák bevonásával. Ugyanis kiindulhatunk abból, hogy a tagállamok ugyan hajlandóságot mutattak a jogszabályi rendelkezések betartására, de ezennek a kötelezettségeiknek a valóságban nem tettek érdemben eleget. Ha ezeket a módosító indítványokat összességében vizsgáljuk, akkor úgy gondolom, hogy arra is lehetőség van, hogy olyan kompromisszumos módosítókat dolgozunk ki, amelyek mindenki számára elfogadhatóak és precízebben fogalmazzák meg ezeket a pontokat. A második ponttal kapcsolatban a következőket mondanám el. Itt nincs olyan sok módosító indítvány. Stifler asszonynak azt javasolnám, hogy az ő 66-os módosító indítványát egészítse ki. Ugye itt arról van szó, hogy a tagállamoknak néha nehézségeik vannak a vizsgálatoknak a lefolytatása terén, és a nehézségek folytán azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a feladataikat nem végzik el teljes körülön. Itt én ezt a megfogalmazásmódot visszautasítanám, ami a hármas pontot illeti. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem lesznek nehézségek, és ez érvényes az ötös pontra is. Az ötös pont esetében azt emeljük ki, hogy ezek a vizsgálatoknak most pontosabban meg kell vizsgálniuk, hogy kik azok, akik tényleg őrizetben voltak. Itt az emberi jogi szervezetektől is számos ajánlást kaptunk. A 82-es, 83-as, 84-es módosító indítvány is ebbe az irányba halad, és ezek könnyen összeköthetőek összefoglalhatóak egymással egy kompromisszumos módosító indítványban. Hatos pont, Románia, erről már szóltam az előbb röviden. Stifler asszonynak azt javasolnám, hogy a már lefolytatott vizsgálatokkal kapcsolatos utalást inkább a preambulumba vegyük föl, és itt inkább arra összpontosítsunk, hogy felhívjuk az igazságügyi szerveket a független vizsgálatok lefolytatására, olyan vizsgálatokra, amelyek támaszkodnak az újonnan nyert információkra Románia és Litvánia esetében, tehát az Europol legutóbb, Eurocontrol legutóbbi információira. Erre is utaltam már. Ami Litvániát illeti, Úgy gondolom, hogy Verzsiá és Stifler asszonynal még itt is majd egyeztetnem kell. Stifler asszony a 91-es, 100-as és 101-es módosítókat nyújtotta be ebben a körben, és a 101-es ugye arra vonatkozik, amit az amerikai hatóságok mondtak. Ők ugye azt mondták, hogy úgy cselekedtek, hogy az adott tagállamok szuverenitását nem sértették meg. Én azt javasolnám, hogy ezt a Litvániát érintő módosító indítványt és különösen az amerikai Egyesült Államok hatóságainak a nyilatkozatával kapcsolatos fejtegetéseket a preambulum bekezdésekbe helyezzük át. Amit Condoleezza Rice mondott, tehát az is kerüljön mind a preambulum bekezdésbe. A tízes ponttal kapcsolatban a kompromisszum, itt ugye az információkhoz való hozzáférés ez fűződő jogról van szó. Vannak olyan tagállamok, akik nem adtak választ, illetőleg nem válaszoltak kellő pontossággal, és amelyek a járatokkal kapcsolatos számos információt nem hoztak nyilvánosságra. Ezzel kapcsolatban különböző javaslatok érkeztek, bizonyos országokról történik itt említés. Úgy gondolom, hogy a Guelio úr által kidolgozott, és egyébként legteljesebb listát kellene alapul vennénk, ami a információkhoz való hozzáférést, illetve az rendelkezésre nem bocsátott információkat illeti. Aztán itt következik a politikai kezdeményezésekkel kapcsolatos bekezdés, azokkal a politikai kezdeményezésekkel kapcsolatban, amelyeket a bizottság, a tanács, illetve a mi intézményünk kellene, hogy útnak indítson. Tehát például a nemzeti parlamentekkel való találkozó kezdeményezése, hogy a vizsgálatokban előre tudjunk lépni, illetőleg az ellenőrzési, felügyeleti mechanizmusok a hírszerző szolgálatok esetében. Ami a tanácsot illeti, számos módosító indítvány érkezett, amelyek azzal foglalkoznak, hogy mit is kellene kérnünk a tanácstól. E, bocsánat kérést adott esetben, vagy éppességgel azt, hogy e, mutassa meg, hogy tényleg voltak a tagállamoknak nehézségeik. Úgy gondolom, itt a bocsánat kérdés, azt elhagyhatnánk, ez kicsit bonyolult kérdés. Viszont a tanáttól mégiscsak követelhetnénk azt, hogy ismerje be, hogy a tagállamok más formában is részesei voltak a folyamatnak, és hogy nehéz volt valamennyi szükséges információt összeszedni. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is képesek leszünk kompromisszumot megfogalmazni. Nem is tudom már, hogy ki adott be ebben a körben módosított, de igen, Stifler asszony, Verzsá asszony. Tehát, ez a 11-es pont volt. Most nem akarom mind a 143 módosított részleteiben kitárgyalni. De azért vannak módosítók, amelyek olyan pontra vonatkoznak, amivel én nem foglalkoztam, és ezzel mégiscsak foglalkozni. Itt a repülőjáratoknak és a repülőgépeknek az ellenőrzéséről van szó. Itt ugye az a kérdés, hogy a Csikágoi Egyezmény átdolgozása szükségesé válik-e. Gomes és Guelio kollégák foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom, hogy ebben a körben is bevettünk valamit a jelentésbe. Nem tudom, hogy ezt így ennyiben hagyjuk, vagy esetleg akarjuk emberi jogi összefüggésbe helyezni a kérdést. Ezt nem tudom, ezt majd még meglátjuk, de úgy gondolom, hogy lassacskán körvonalazódik, hogy hogy fog a végtermék kinézni. azok alapján, a módosítók alapján, amiket benyújtottak. A jövő héten pedig a kompromisszumos módosító indítványokat is meg fogják kapni, és lesz árnyék előadói ülés majd Strasbourgban. Július 5-ére volt ez eredetileg tervezve, ha jól emlékszem. Tehát ennyit, amit el akartam mondani. Lehet, hogy vannak pontok, amelyeket elfelejtettem, de nyilván erre felhívják majd a figyelmemet, várom az észrevételeiket. Köszönjük szépen, Flotra Megköszönjük a jelentés bemutatását a Litván látogatásról. Most következik a vita. Encsúr! satisfăcut de... Uh, și vreau să-i mulțumesc. Köszönöm szépen. Nagyban meg vagyok elégedve ezzel a, uh, ezzel a jelentéssel, és megköszönöm Flotrasszony bemutatóját. Remélem be fogja venni a módosításainkat a munkába. Elképzelhető azonban az is, hogy kompromisszumos módosításokba kerülnek ezekbe. Szeretnék a módosítókról beszélni, és szeretném azt elmagyarázni, hogy miért terjesztettem ezeket be. Azzal a célral tettem ezt, hogy a szöveget közelebb hozza a valósághoz, és ne szubjektív állításokból álljon ez a szöveg, amely, amelyek nincsenek bizonyítékkal alátámasztva. Az emberi jogokat nagyon fontos megvédeni, Éppen ezért nem szabad úgy vádaskodnunk, hogy nincsenek bizonyítékkal ezek az állítások alátámasztva. A parlament részéről nem lenne felelősségteljes viselkedés, hogyha azzal vádolná a tagállamokat, hogy bizonyos tagállamokat, hogy az emberi jogokat alaposan megsértették, pusztán cikkek alapján vagy feltételezések alapján. Nos, módosításaimmal azt próbáltam érzékeltetni, hogy vannak különbségek azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok ezeket a kérdéseket hogyan vizsgálták ki. Voltak olyan tagállamok, amelyek ezt komolyan vették, és felállítottak vizsgálóbizottságokat, mások nem. Nos, szerintem értékelni kéne azon tagállamok erőfeszítéseit, akik sok mindent tettek. Par- Romániában 2008-ban a parlamentben felállítottunk egy vizsgálóbizottságot, Sajnálatos módon a jelentés tervezetben ez nem jelenik meg. Úgy gondolom, hogy a tagállami parlamentnek ugyanolyan szerepe van, mint az Európai Parlamentnek. Kollégákról van szó, és meg kell bennünk, bíz, meg kell bennünk bíznunk. Amikor bizonyíték van arra, hogy a hatóságok részt vettek az alapjogok megsértésében, akkor nagyon komoly vizsgálatra, nyomozásra van szükség, az európai és a tagállami jogszabályok betartásával. Nekünk, mint a polgárok képviselőinek nem az a szerepünk, hogy ezeket a nyomozásokat vezessük, vagy hogy helyettesítsük, lecseréljük a hatóságokat. Az a célunk, hogy a hatóságokkal a feladatokat teljesítessük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Intfeld asszony. Ön következik. <coughs> <coughs> Köszönöm. Hát a hangom nem javult. Röviden válaszolnék Encsú kollégámnak. Nagyon sok módosítást terjesztettek be, és én azt kell, hogy mondjam, hogy a román módosítók támogatását nem javaslom. Elég furcsa a helyzet, nagyon komoly állítások adatokról van szó, amik nem, amikről nem csak a sajtó számolt be. Ezt a kérdést már olyan régóta nyomon követjük. Teljesen igaza van, politikai nyomozásról vagy vizsgálatról van szó, nem bíróság vagyunk. Nem kell minden egyes tényt bebizonyítanunk, de nem lehet elmenni a hihetetlen mennyiségű bizonyíték mellett, amely ott van az, hogy egy bizonyos esemény egy bizonyos időpontban, egy bizonyos országban valóban megtörtént, az irreleváns. Felelősségre von, kell vonnunk a, az embereket azért, mert az európai közösség, az európai család, ez a földrész tettes, társa, tettes társ volt emberi jogi jogsértésekben, és az teljesen mindegy, hogy melyik ország tette ezt, az önöi vagy az enyém. Nos, a, a, a hazámat még nem állították gorcső alá, de vannak már ott is azért tények. És jó lenne, hogyha ezeket a dolgokat tisztáznánk. Én annak örülnék, hogyha az országom, tiszt, hazám ezeket a dolgokat tisztázná felfedni. Nem kell ezeket takargatni. Európa egészének morális igazságáról van szó. Ez ön, meg én, meg Nagy-Britannia, stb. stb. Tehát én nem tudok egyetérteni olyan módosítókkal, amelyek a konkrét példákat vennénk ki. Tehát nem országokról van szó, hanem az egyetemes emberi jogokkal. Második dolog. Ezt, ezt már a korábbi Strasburgi vitában is elmondtam. Ez egy stratégiai dolog. Hány éve beszélünk már tényekről, állításokról, részlekről? Azt hiszem, elég jó képet alkottunk arról, hogy mi is történt. Most mi lesz ennek a jelentésnek a hatása? A tagállamok semmibe vették az előző jelentéseinket, nem érdekli őket a dolog. Én itt ülök, és megkérdezném, hogy hol van a néppárt. Itt van, a, itt van Michael, a néppárt adminisztrátor, de a néppártat miért nem érdekli ez a vita? Miért üres a terem? Emberi jogi sértésekről beszélünk, illetve a nemzetközi jog megsértéséről európai talajon. Ez miért lényegtelen? Miért csak jelentéstevő van itt, néhány árnyék jelentéstevő? Jó lenne ezt tudni beszélhetünk arról, hogy mi történt, mi nem történt. A lényeg az, hogy nekünk, mi, hogy mi európaiak nem, vagyok, nem vagyunk hajlandóak szembenézni a tényekkel. Van itt egy maroknyi ember, aki ezt megteszi, de mi, európaiak, mint európai közösség, nem vagyunk hajlandóak szembenézni azokkal a büntettekkel, büntényekkel, amelyek itt Európában következtek be. Elnök látföldasszony, nyilván ennek is van véleménye, de először Letford asszony következik, és aztán ő. Tessék. Much, um... Köszönöm szépen. Libében én voltam uh, az árnyékjelentéstevője pillanat, de az AFED-ben meg a jelentéstevője. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Szófi mondott, de azt gondolom, hogy uh, itt van egy megoldás, és Flótre asszony célja az, hogy egy érzékeny megközelítést alkalmazzon, és én ebben őt teljes mértékben támogatni tudom. Megpróbáltam megfelelő nyelvezetet alkalmazni az én véleményemben, és úgy tűnik, hogy ez is támogatást kap majd. Nem szeretnék talajt adni annak a kijelentésnek, hogy volt egy rendszer, rendszeres emberi sértések voltak, illetve különleges kiadatási rendszer létezett Európában. A bekapcsolódás mértéke, az egyes tagországok egyéni bekapcsolódásának mértékét eh, még meg kell vizsgálni. Egy tagország került különösen reflektorfénybe, de ők eh, felelősséget vállaltak, beszámoltak, és eh, a civil szervezetek, áldozatok, kapcsolatos kérdéseket megválaszolták, a CIA ügynökökkel kapcsolatos kérdéseket. Ezt szeretném mondani azt, hogy néha a sajtókijelentések alapján indulnak el a jogi nyomozások. Ez az én országomon gyakran így van. Nagyon gyakran, például a Guardian részletes beszámolója után indult be nyomozás. Ez azt is kimondja, hogy a rendőrség nem nyomozott megfelelően. És, mint említettem, ez nyomás alá helyezte a politikusokat, tehát a sajtóra szükségünk van, az investigatív újságírásra. Nézzük meg, ahogy mi történik a New York Times és a Washington Post-tal. Tehát itt ki csinálja a briefinget. Nagyon gyakran autoritatív jellegűek ezek a kijelentések, ha a fehérhez ezeket nem támasztja alá. Van egyensúly, illetve megoldás arra, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ne sértsük az egyes tagországokat, ami, ami miatt, ami ott történt. Teljes igazságügyi eh, nyomozásra van szükség. Néha a parlamenti képviselők nem tudták ezt a feladatot teljes mértékben teljesíteni. Nem régében kiderült, hogy a miniszterelnöknek eh, számolt be a titkosszolgált, nem a parlamentnek, és ez változni fog. A parlamenti képviselők nagyon gyakran nem férnek hozzá teljes mértékben a titkosszolgálati anyagokhoz. Biztos vagyok abban, hogy Flótre asszony ha hajlandó lesz elhelyezni a jelentésében azokat a dolgokat, amelyeket el lehet helyezni, és nem szeretnénk azt mondani, hogy semmi nem történt. Tehát eh, pontos, hogy ki, mikor mit csinált. És egyetértek Szófival, mi itt közösen dolgozunk, a tagországok mindegyike hozzájárult ahhoz, hogy ezek a dolgok eh, megtörténhetek, még akkor is, hogyha nem a saját területeiken, mert egy másik tagország eh, tehetett valami rosszat. Hát mi azt mondtuk, hogy soha többé nem fordulhat ez elő az Európai Unióban. Ha a pártokon enyhülő támogatás lesz, akkor ez erősebbé teszi a jelentést, mert remélem, hogy a néppárt és az ICR e is csatlakoznak. 2009-es állásfoglalást is idéztem, amely a Guantanamo bebörtönzöttjeinek elhelyezéséről szólt, és azt gondolom, hogy ennek volt hatása. Voltak olyan fogvatartottak, akiknek élete változott meg ennek a következtében. Viszont vannak határa a kompromisszumoknak, de remélem, hogy a jelentés és a vélemény kapcsán sikerül a képviselőket emögé állítani. Érzékeny nyelvhasználatot kell megoldanunk. Elhangzott a bizonyítékon alapuló feltételezés fogalma. Hát nem tudunk már bizonyítani egészen addig, amíg nincs ítélet. Tehát a feltételezések természetüknél fogva pusztán feltételezések. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy bizonyítéka van szükség, miért elindulna a e, nyomozás. de Hát utána kell járni a feltételezéseknek. Ez pedig nem történt meg Európában. Köszönöm. End of... Közeledik a mai ülésünk vége, de még Encsi úrnak megadom a szót. Nem arra kérem, hogy nyissa újra a vitát, de hát megszólították önt, és erre reagálhat. Köszönöm. Talán a tolmácsolás miatt félreértettek. Nem az nem az állampolgárok, az európai polgárok alapvető jogainak védelme ellen vagyok, függetlenül attól, hogy ezek európai polgárok vagy harmadik országok polgárai, mindig is védtem az emberi jogokat, és azt hiszem, itteni tetteim is ezt bizonyítják. Feld asszony, itt, itt eh, világos esetekről van szó. Említette Intfeld asszony a egyértelmű bizonyítékok tényét. Hogyha Intfeldenek asszonynak van vannak egyetemű bizonyítékai, akkor nézzék csak meg, menjünk el a romániai bírósághoz, vagy a román ez állítsunk be újra egy parlamenti vizsgálóbizottságot, és akkor be lehet bizonyítani, hogy vajon megsértették-e az emberi jogokat. Nos, Természetesen politikai természetűek ezek a nyomozások, de nekem az a benyomásom, hogy kicsit túllépünk kereteinken, határainkon, olyan dolgokba avatkozunk bele, amelyek nem ránk tartoznak, amelyek jogi természetűek. Nem ítélkezhetünk egy újságíró cikke alapján az Európai Parlamentben nem ítélkezhet mindenki ez alapján, így nem lehet így ne, dolgozni. Nos, szeretném azt elmagyarázni, hogy miért nincs szükség arra, hogy konkrétumokat jelenítsük meg a tagállamokról. Ha például lepecsételem a nyakkendőmet, akkor vagy ki kell tisztítatnom, vagy ki kell dobni. Volt azonban egy nyomozás, és a nyomozás eredménye az, hogy az a állítások nem, áll, nem állnak meg a lábukon, tehát nem állják meg a helyüket. Szeretnénk, hogyha Románia nyakkendőjén nem lenne ott a folt. Szeretném, hogyha, hogyha meg tudnánk őrizni jó hírünket. Hogyha egy igazságügyi nyomozást követően, és ez egy olyan nyomozás, amit az illetékes szerv folytatott le, egy ilyen nyomozás után bebizonyosodik, hogy igaz, amit az újságcikk állított, akkor mi a helyzet? Nem mindig igaz az, amit a különböző újságcikkekben olvasunk, és hát ismerni kéne a román újságírást nem az emberi jogok ellen szólaltam fel, nem vagyok azok ellen, de ebben a jelentésben nem szabad ítélkednünk arról, hogy mit, ért, mit történt. Azt kell kérnünk, hogy ha van valahol egyértelmű bizonyíték, akkor ott vizsgálódjanak. Ha van ilyen egyértelmű bizonyíték, akkor hadd lássuk azt, legyen vizsgálat, és hagyjuk ezeket az európai és a, a, a, tagállami jogszabályokra. Köszönöm, ez elég egyértelmű volt, most visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le az ügyet. Tessék, Lotrasz. Euh, Igen, úgy gondolom, hogy hivatkozunk itt a Romániában lefolytatott parlamenti vizsgálati eljárásra, és ennek a végkövetkeztetését nem vettük elően figyelembe, ezt meg fogjuk tenni. Ez a vizsgálat ugyanakkor a, annak lefolytatásának a módja, annak a nyilvános, illetőleg nem nyilvános volt a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, ezek mind kritika tárgyát képezték, és ez nem az újságíró kritikáját jelenti, itt tudjuk, hogy mi történt Romániában, foglalkoztunk ezzel, és megállapítottunk hiányosságokat például. Úgy gondolom, hogy egész egyszerűen nem állja meg a helyét, amit ön mond. Románia ugyan azt állítja, hogy az ügy le van zárva, de hát nincs lezárva, naponta kapunk új információkat. Folyamatban vannak eljárások. Vizsgálatok vannak folyamatban. Az Európai Bíróságnak van ebben az ügyben határozata. Tehát Európa, az Európa Tanácsban, az ENSZ-ben, a legmagasabb szinten fogalmaztak meg kifogásokat Romániával szemben, tehát nagyon sok eljárás van folyamatban, amelyek abba az irányba haladnak, hogy itt egy új vizsgálatot kellene indítani. Természetesen ennek igaza van, mi nem fogunk vizsgálatot indítani, hát ez nem a mi feladatunk. Mi legfeljebb csak megállapíthatjuk, hogy bizonyos kérdések megválaszolatlanok maradtak, hogy a lefolytatott vizsgálatok többé-kevésbé hitelt érdemlőek, átláthatóak, alaposak voltak, vagy sem, és a jelentésnek nyilván nem az a cél, hogy stigmatizálja a tagállamokat. A jelentésben mindig csak azt állapítjuk meg, és ezt egy előttem szóló már elmondta, hogy európai problémáról van szó. Tehát Romániának az a feladata, hogy egy európai törekvéshez, az igazság felderítésével kapcsolatos erőfeszítésekhez hozzájáruljon, ahogy Nagy-Britannia, Spanyolország és Litvánia is tette. Ez a megközelítés mód és a szolidáris, szolidaritáson alapuló együttműködésre való kötelezettség, illetve az eredmények felmutatásának kötelezettsége indokot jelent számunkra, hogy felszólítsuk Romániát arra, hogy maga is vegye ki a részét ebből a feladatból. Nem arról van szó, hogy ide jön eh, egy újságíró azzal a célral, hogy Románia orra alá borsot törjön. De itt igen komoly személyek, így például a kínzás elleni bizottságnak a képviselője tett kijelentéseket, és ezeket nem vehetjük félváról. Nem nekünk kell eldöntenünk, hogy mik a bizonyítékok és mi, mik nem. Vizsgálatot kell lefolytatni, amely majd megállapítja, hogy mik a bizonyítékok, és a britek, franciák, románok kit, mit tettek. Ez nem a mi feladatunk. Mi egyszerűen csak vizsgálatot akarunk. Van 60 módosító indítvány, amely ezt, ezzel a problémával foglalkozik, ezt megállapítja. és ezt gyengíteni, és azt megállapítani, hogy a munka már lezárult, az nem jelentene mást, mint hogy behunjuk a szemünket, és nem látjuk a valóságot. Nem látjuk azokat a kötelezettségeket, amelyeket vállaltunk. Tehát az ilyen módosítókat nem tudom elfogadni. Hajlandó vagyok bárkivel vitatkozni ezekről a kérdésekről olyanokkal, akik módosító indítványokat nyújtottak be, de az ilyen irányú módosító indítványokat nem fogadhatom egyetértéssel, mert ezek nem veszik komolyan a valóságokat, és aláássák az Európai Parlamentnek a hitelességét. Fontos, hogy, hogy, hogy eh, tiszteletet érdemű meg, ajánlásokat fogalmazzunk meg. És hát Romániában napról napra változik a helyzet. Minél gyorsabban mozognak, reagálnak a román hatóságok, annál jobb lesz, hogyha Litvánia ismételten eljárást indít Például itt volt az Eurocontrolnak a repülőjáratokkal kapcsolatos adatairól szó. Akkor nyilvánvalóan itt a román hatóságoknak is feladatuk lesz, hogyha ezek az adatok Litvániába, Romániába irányuló járatokra vonatkoznak. Tehát én azt helyezném kilátásba, hogy még lesznek módosító indítványaim, hajlandó vagyok bárkivel egyeztetni a jelentésről, ezt továbbíthatják a kollégáiknak is, illetve a frakcióbeli koordinátoroknak, de mindenképpen egy komoly és hasznos munkát kell végeznünk, ami végre elindít valamit. <laughs> Euh, Szeretne reagálni? Jó bráznik, dar euh, Nem szeretnék udvariatlan lenni, De ha valaki azt mondja, hogy az én elképzelésem nem komoly, akkor ez nem túlságosan udvarias. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas sérieux. J'ai dit que je tenais à... Nos, én nem azt mondtam, hogy ön nem volt komoly a munkában, hanem én csak azt mondtam, hogy közösen kell komoly eredményeket elérnünk, és ez két különböző dolog. Éclairé. Akkor ez sikerült tisztáznunk, nem személyes minősítésről van szó, hanem csak a közös komoly munkára való felkérésről. Már majdnem elértük ezt a célt. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, illetve a részvételét, aki túlélte ezt a napot a végéig. Július 9-én folytatjuk a munkát, hanem tévedek, folytatjuk a közös munkát. Július 9-én és 10-én köszönöm.